Ha minden képviselő jelen van, akkor kérem foglaljanak helyet, hogy kezdhessünk. sit down. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Nem kívánnám az elnök közleményeit úgy elmondani, hogy közben mindenki beszélget. Nagyon szépen köszönöm. Most folytatjuk a tegnapi ülést, és szokás szerint a fontos bejelentéseket mindjárt elmondom, amint mindenkinek a figyelmét élvezem. Az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottsággal kapcsolatosan az Európai Bizottság konzultált velünk, a 12 jelölt közül 8 taggal kapcsolatosan a testületbe. Az ő mandátumuk márciusban jár le 2014-ben. Az Eurostat előzetesen nyolc jelöltet kiválasztott az önéletrajzok alapján, amit nekünk megküldtek. Az ECON koordinátorok és jelentéstevők a statisztikai ügyben, Lien Van Gogh, is, őket is megkeresték, és nem ellenezték a javasolt neveket. Az önéletrajzokat egyébként minden képviselő megkapta, úgyhogy ha más jelzés nem érkezik, akkor megküldöm majd a levelemet az elnöknek tájékoztatva a konzultációról, és az eredményéről, nevezetesen, hogy számukra megfelel az eddigi. Ami a trialógusokat illeti, Jussit még mindig nagyon sokan eh, fecsegnek. No, well, you know, if we want to get to the Hát, hogyha szeretnénk szavazni és lezárni a munkát, akkor jó lenne, hogyha befejeznék a beszélgetést. Tehát az UCIT 5-ös, a második trialógusra február 4-én Strasbourgban került sor, megvizsgáltuk a még nyitott kérdéseket, ezek majdnem teljesen a javadalmazásra és a szankciókra vonatkozó részeket illették. A javadalmazás az AFMD keretébe kívánják bevonni, Hogyha van valakinek valami fontos megbeszélni valója, akkor én most befejezném. Nos, tehát a tanács azt mondta, hogy a javadalmazási részt az AFMD-hez kívánja igazítani, és a MIFID-hez. Egyébként előre léptünk a szövegben, az parlament és a tanács is kötelezettséget vállalt, hogy még végig gondolja a még nyitott kérdéseket, úgyhogy a február 26-ára Strasbourgba tervezett következő trialóguson meg tudunk állapodni. Ha befejezték, akkor folytatnám. Én most éppen az elnök közleményeit próbálom ismertetni. Ami a kereskedelmi statisztikákat illeti, az első trialógusra február 14-én került sor az kereskedelmi statisztikákra vonatkozóan. A legtöbb témában megállapodtunk a bizottsággal, kivéve a komitológiával kapcsolatosakat, ugyanis ott a bizottság számos végrehajtási e, aktust akarna bevonni, vagy e, alkalmazni, mi közben a delegált jogi aktusokat részesítenénk előnyben. Az első trialógus a kártértés és a versenyjog megsértésével kapcsolatos szankciók témájában a bizonytékok nyilvánosságra hozatala az elévülés az egyetemleges felelősség a túlzott djak továbbhártása és a brságok voltak a napirenden február twenty seven e lesz a következő forduló amikor remélhetőleg végső megállapodásra tudunk jutni, remélem, és a trialógus azt hiszem, hogy jól haladt, ami az EP álláspontját képviseletét illeti. Tehát ez volt az első trialógus és együttdöntési eljárás a versenyjog területén, úgyhogy ez egy fontos mérföldkő. És akkor most a statisztikákról szavazunk, a makroökonomiai egyensúlyhiány eljárással kapcsolatosan, ez a 11-es napirendi pont. Ha itt vannak a szavazókártyák, um, egy teszt szavazást, egy próbaszavazást kívánnék végezni. Mivel említette az UCIT trialógust, meglehetősen furcsa hívást kaptam a Financial Times-tól. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács nem azt kérte, hogy a szankció részt igazítsuk ki a MIFID-hez, hanem kiválogatja azokat a szankciókat, ahol alacsonyabbak a határértékek. A tárgyaló csapat azonban nem értett egyet ezzel a megközelítéssel, és ez minden frakciót átfogó álláspont volt. Tehát egyetértek azzal, hogy amikor a sajtó megkérdezi, hogy miért nem zártuk le ezt az anyagot, nem azért, mert hogy ezek az ügyek még nyitottak, hanem azért, mert olyan szankciókat akarunk elérni, mint a többi anyag esetében. És a parlament nem hajlandó feladni minden álláspontját egyszerre, úgyhogy ezt lekívántam szögezni. Nyitott vagyok minden kompromisszum előtt, de a kompromisszumhoz mindkét félnek módosítania kell az állásfoglalásán, és nem csak az egyiknek. Elnök, köszönöm szépen, tehát akkor a próbaszavazást megnyitom. There's two cards plugged in that... Két kártya lett behelyezve, amely nem reagál. Okay. Yeah. That's that closed, right? Clear that. So... Akkor lezárom. Nos, először is tehát a 11-es napirendi pont, 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Okay. Uh, no, don't close yet. Uh, oh, close. Okay, votes Lezárom a szavazást, még egy ellenszavazat, tehát elutasítva. F kompromisszumos mellette F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 86-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Még néhány kezet szeretnék látni. Nagyon nehéz ebben a teremben. 27-es módosító mellett ellene nem látok, úgyhogy ezt ellenőrizzük. Kérem, hogy hagyják abba a beszélgetést. A 26-os módosítóról szavazunk. 27-esről. Lezárom a szavazást, 31 majdnem egyhangulag. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 27-est visszavonták, Empl 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, G kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, H mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, egész egyszerűen nem látom a kezeket. If you're voting for more... Ha szavaznak még négyen. A H kompromisszumosról van szó, nem láttam kezeket a levegőben. Még hárman kérem, nyomjanak. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. I kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, Regi egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 33-ast, még egy ellenszavazat, mindenki szavazott, elutasítva. El kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, regi hármas. Hogyha itt a beszélgetést befejezik, akkor folytatnánk. A regi hármas mellette ellene tartózkodás, össze vagyok zavarodva, ellenőrizzük a regi 3-ast. A regi 3-as, a 3A preambulum pont. Elfogadtuk. Elnézést, nagyon nehéz itt ebben a teremben követni a szavazást, és ez még nehezebb, hogyha beszélgetünk. 35-ös módosító, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-15 arányban elfogadtuk, Regi four es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a Regi four est Még egy szavazat hiányzik, elfogadtuk. M kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N kompromisszumos mellette ellenet tartózkodás elfogadva, az N kompromisszumost ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor elfogadva. O kompromisszumos mellette, O kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, regi hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Q kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, m 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, ha úgy gondolják. Megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott. Még egy szavazat, lezárom a szavazást. Elfogadva. 33 mellette, 5 ellene. Láthatjuk, hogy mennyire nehéz ebben a teremben szavazni. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es regi, mellette ellene tartózkodás elutasítva, regi 12-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, de úgy láttam, hogy leszavaztuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez melyik is volt? Ez a 12-es, Regi 12-es volt. Regi 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva és most elektronikusan a módosított szövegről szavazunk. Még egy mellette, tehát 38 mellette, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, és most a jogszabályi állásfoglalásról szavazunk. Deputy vote, one more vote. Lezárom a szavazást. 36 mellette, egy ellenszavazattal tartózkodás nélkül, és nem nyitjuk meg a szavazást. A plenáris majd márciusban szavaz. Ez a javaslat, és akkor most következik Sven Gigold jelentése. Azt hiszem, hogy itt közben változnak a munkatársak. Akkor, hogyha rendben van minden, elkezdhetjük a munkát. AC kompromisszum három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Rendben, elfogadva. Hármas rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik az AD kompromisszum valahol a négyes oldalon két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik a 168-as mellette, nem, elnézést kérek, kezdek megőrülni. Csak egy mezei módosításról van szó, mellette, ellene. Tartózkodók, ezt le kell ellenőrizni. Tehát 168-asról van szó. Mindenki leadta a szavazatát? Le, lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a többi mind oka fogyott, de meddig is? Egészen az A, E kompromisszumig sok részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, dok elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmadik rész mellette ellenem tartózkodók elutasítva. Negyedik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötödik rész mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük az ötös részt. Elfogadva. Hatos rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Igen, elfogadva. Leellenőrizzük? Rendben. Valaki azt mondta, ellenőrizzük le, akkor leellenőrizzük. Nagyon nehéz helyzetben vagyok. ugyanis itt a kezeket kellene számolni, nem az újakat. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas rész. Ha feltennék a kezüket, az azért segítene mellette. Werner, esetleg átvennéd a szavazást itt, a, és akkor majd, vagy Jean-Paul, esetleg te? Elmondanád, mennyire könnyű ez a feladat? Főleg az ilyen nehéz szavazásoknál. Rendben így? De hogyha nem tetszik, akkor el is halaszthatjuk a jövő hétre. Nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodok, ezt leellenőrizzük. akkor ez elfogadva, akkor most következik a 180, nem, a 9-es rész. Mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük a 9-es részt is. Leadtátok a szavazatot? Jó, akkor lezárom. Elfogadva. Most következik a 185-ös módosítás. 185 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. AF kompromisszum egy szóbeli módosítással. Erről ezt elfogadnak tekintjük, tehát mellette. Bocsánat, ez öt részben van. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes rész mellette, ellene tartózkodik elfogadva, hármas rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ötös rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 212-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 212-es, akkor ellenőrizzük. Mindenki látta a szavazatát? Na még egy páran, hajrá! No. Yeah. I don't know what voting okay. on. There's four people not voted, votes closed. Uh, Lezárom, és elfogadva. Sajnos nem lehetett hallani, mert mikrofonon kívül hangzott el a megjegyzés, és ez most is így folytatódik. Elnök, igen, igen, igazad van. De elmondtam már, mielőtt te ezt megemlítetted. Úgyhogy szerintem erről most nem fogunk még egyszer szavazni. Elnézést. AG kompromisszum, megint sok részben, első rész, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Hármas rész, mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. AH kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös elnézést, négyest leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 18-18 ellenébe, tehát nem fogadtuk el. Ötös rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is leellenőrizzük, ötös rész elektronikusan. Itt állandóan több feladatot kell egyszerre fel, látnom, lezárom a szavazást, elutasítva. Következik az AI kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. És ezzel akkor várunk német kollégáinkra, hogy befejezzék a magánbeszélgetéseiket. Befejezték? A, J kompromisszum. Első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Most megyünk a 122-es módosításhoz, illetve, hogy ez okafogyottá vált, úgyhogy akkor jön a 334-es mellette, tehát 334-es mellette, ellene, tartózkodók, Én szerintem ezt elutasítottuk, de nem igazán láttam, hogy mit tesznek a szocialisták, nem láttam a kezüket. Akkor leellenőrizzük a 334-est. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást, és elutasítva. 123-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg kettes bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 124 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 125 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, de leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom, elfogadva, 18-17 ellenében. Akkor Oka fogyott a 126-os következő is, tehát most az eredeti szöveg négyes bekezdéséhez megyünk le, mellette ellenem tartózkodók elfogadva. Hivatkozások 1-től 20-ig elfogadva, egyes módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, blokkban a 21-től 24-ig mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. Elutasítva, elnézést. Hármas módosítás mellette ellene leellenőrizzük ezt is. Ez ugyanaz lesz, mint az előző. Tehát okafogyott. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük ismét. Okafogyott. A kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók. Mit tesz itt az LPP? E Le kell ellenőriznünk. Tehát a kettes részénél vagyunk az e-kompromisszumnak. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást, és elfogadva. GH mellette ellene tartózkodók elfogadva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 326-os mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Mindenki látta a szavazatát? Elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, akkor most következik a J kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezt leellenőrizzük, tehát a második részt. Elfogadva. Következik a 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, KL kompromisszum, szóbeli módosítás rendben, igen, akkor mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Következik az M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, NO kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, PQ két részben mellett, el, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik az RS kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes rész mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük a második részt. Még ketten, egy valaki, lezárom a szavazást. Elfogadva, most következik a TX első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt is leellenőrizzük, tehát kettes rész a TX kompromisszumból clue what's going on here. I'm closing the vote. And that's... Lezárom, elfogadva. Y kompromisszum, első rész szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most következik a ZAB kompromisszum, csinos, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Akkor következik a teljes módosított szöveg elektronikus szavazással. elfogadva, 33-an mellette, 4-en ellene, tartózkodók nélkül. Úgyhogy Svennek gratulálunk. Aaron, uh, yeah. just would like to thank all the, uh... Szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak, és hozzátenném, hogy örülök, hogy ekkora többség alakult ki amellett, hogy erős legyen a felügyelet. Köszönöm szépen. Werner, tessék. Egy ügyrendi kérdésem lenne. Az ekkor mikor szavaz a az állásfoglalásról az albizottságban. Én úgy gondolom, hogy nem a parlament elnökségének döntése, arra nincs lehetőség, tehát a következő napi rendünkre, a következő ülésünkön ezt tűzzük napi rendre. Oh, I, I, I think I asked... Azt hiszem, hogy a koordinátorokat, korábban ezt megkérdeztem, megkértem őket, hogy szóljanak ezt hozzá, ezt már megvitattuk korábban. I, we can put it on the agenda. Nem, rendben, akkor kerüljön a napirendre, ezzel semmi gondom, fölveszük. De nem most, hanem majd egy következő ülésen. Hogyha az elnökök értekezletének az akarata ellen akarunk menni, akkor részemről nem probléma. Die Gründe Äh, egy bizottság megalkotása vagy létrehozása a plenáris joga. Januárban a plenárison már erről vitatkoztunk, és úgy döntöttünk, hogy az ECON tartózkodik nem lesz albizottság. Az albizottságot csak az elnökség akkor javasolhatja, hogyha egyértelmű döntés van a plenárison. Tehát a frakció elnökök konferenciának vagy értekezletének itt nincs döntési joga, tehát ehhez kell tartanunk. És a plenáris csak akkor szavazhat erről, ha mi itt szavazunk az ban Ezt a kérdést vissza kell mindenképpen mindaddig tartani, amíg a bizottságunk nem szavaz. Nos, hadd mondjam el, szerintem nem tartunk még ott a plenárison a szavazás miatt, amire sor került az AFKO jelentés miatt, és abban szerepelt az bizottság. Tehát az elnökök értekezlete harmad, harmadjára kért fel engem, hogy tegyek javaslatot. Miután a két első javaslatot elfogadtam, illetve elutasítottam. Úgyhogy miután meggyőződtem róla, hogy nem változott a szakbizottságunk álláspontja, vonakodva előterjesztettem még egy változatot az elnökök értekezletének, és erre kellene, hogy megszülessen egy következtetés, de itt a szakbizottságba vissza kell, hogy kerüljön ez az eljárás. Tehát olyan javaslatokat kérnek, amelyek ellenkeznek a megítélésünkkel hogyha olvassuk a sajtót ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. A titkárság készít javaslatokat, a koordinátorok elfogadják, rengeteg efféle dolog zajlik, illetve kering, és ez nem lesz kész tények elé állítás. A szakbizottság azt szeretné, hogy ne legyen változás, maradjon minden egy helyen. Tehát ehhez tartjuk magunkat, és itt tart a dolog. Én így értelmezem. Ha meg akarják vitatni, rendben. Akkor egyfajta jelzésértékű szavazást tarthatunk, és visszajelezhetjük az elnökök értekezlete felé, de eleve az AFKO miatt kerültünk ebbe a csávába. Udo és ott már. Ja, film, film. Köszönöm. Én kész vagyok, hogy kritizálják bármilyen elnököt bármikor, de reálisnak kell lennünk, és éppen ezért még egyszer szeretném megkérdezni, ugyanis én nem vagyok koordinátor, viszont elég sok koordinátor van itt most a teremben. Én idáig úgy értettem ezt az egész vitát, hogy Sharon, amit elnöki minőségében javasolt, a koordinátorok döntésére tartozik. Ha nem, akkor Werner sem koordinátor. Ha ez nem így van, akkor a koordinátoroknak kell ezt felvilágosítaniuk. Legyünk egy kicsikét tényszerűek. Tehát Sharon vagy azt hajtja végre, amit a koordinátorok eldöntöttek, és akkor nincs oka itt a külön vitának, vagy pedig, ha nem így van, akkor értem ezt a felindulást. A második dolog, senki számára nem ész, az észszerű álláspont, amit a bizottság adhat, hogy az Európai Parlament az eurozóna témakörével különösen az államok közötti megállapodásokra tekintettel ezekkel a témákkal foglalkozni kell. Senki nem mondhatja, hogy a tagállamok politikáját befolyásoljuk, és változatlanul egy heves téma lesz, és arra kell válaszolni, hogy mi a helyes irány. És erre vonatkozóan még nem döntöttem, de szerintem ezt a vitát tényszerűen kellene vég, lebonyolítanunk mindenféle érzelemtől. Werner, mindjárt megadom a szót, más is kért szót. Ott már, aztán Sven. Én ott szeretném folytatni, ahol Udo befejezte. Három szint van. Először is arra kell támaszkodnunk, amiről a koordinátorok döntöttek. Ha így döntöttek, akkor ez ellentmond azzal, amit az elnökök mondtak, nevezetesen, hogy a bizottság többsége azt nem támogatja, hogy albizottság jöjjön létre az elnökök és a, pár, a koordinátorok között, nem tudom mikor zajlott ez a párbeszéd. Szerintem az elnökök nem önkényesen jártak el. A bizottság véleményét nyilván figyelembe vették. A második dolog az alapvető kérdés, nevezetesen, hogyha van plenáris döntés, akkor az elnökök értekezlete ezt figyelembe kell, hogy vegye. És a következő dolog itt nem, a bizot, nem csak a bizottság viszonya az elnökök értekezletéhez, hanem hogy hogyan áll az elnökök értekezlete a plenáris döntéshez. Nem lehet megkérdőjelezni, hogy ha a plenáris megbízást ad, de hogyha de az elnökök értekezlete nem helyez hatályon kívül egy plenáris döntést. És Udo említette a, azt, hogy az val kapcsolatos vitában való részvétel legitimitás a parlament nem járulhat hozzá a megosztottsághoz az eurozóna és a nem euró, vagy az eurozónán kívüli tagállamok között. Tehát nekünk a parlament nek az európai egységen kell munkálkodnia, nem pedig a megosztottságon. És minden kérdésben ragaszkodnunk kell a közösségi jog alkalmazásához. Carry on with it. Akkor folytassátok, folytassák nyugodtan mert végül is csak 11-től kezdjük majd az LKB-vel kapcsolatos vitát kiküldtük az anyagot, úgyhogy remélem, hogy a dokumentum alapján véleményezik majd a javaslatot, és nem egy helytelen vagy téves olvasat alapján az euróvezettel kapcsolatban. Sven, illetve Jean-Paul a jelentkezés sorrendjében. Sven elsőként. I think there are two levels. Azt hiszem, hogy két szint merül itt fel, ahogy elhangzott. Az egyik hogy a koordinátorok hogyan döntöttek, illetve marad a tartalmi szint ettől elválasztva. Nézzük a koordinátorokat. Itt két értelemben fogalmazottak meg álláspontok. Én úgy értelmezem, hogy a koordinátorok álláspontja, hogy a jövőben előfordulhat, hogy kell egy albizottság. A vita arról szólt, hogy most ebben a ciklusban a parlament hozzon egy ilyen döntést, amely majd a következő parlamentre vonatkozna. És bennünket ez meglepett, az elnökök értekezlete részéről, a zöldek eh, frakcióját meglepte. Nagyon könnyedén döntöttek volna valamiről, ami a következő parlamentre vonatkozik. És az elnök azt, hogy most arra utalt, hogy ezt e pillanatban kéne eldönteni. Aztán, hogy a másik javaslat, hogy halazzuk el a, a szavazást, ez most meg is történt, és aztán így megnyílt a lehetőség, hogy most tartsunk erről vitát, és az EPP erre hívta fel a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy a teljes szakbizottságra, és nem csak a koordinátorokra tartozik ez, de ami a lényeget illeti, természetes, hogy feszültség alakult ki, mert nagyon kevés jogkörünk van az euróövezet ellenőrzésére. Van egy de facto kormányközi euróövezeti kormány, ami demokratikusan nem elszámolthatható, és ez a probléma. De a kérdés az, hogy létrehozunk-e új struktúrákat, miközben erre nincs is jogunk. Ezért is fontos, hogy a trojkáról szóló jelentés ilyen parlamenti jogköröket sürget. Mert minisztereket hívunk meg ide, akik aztán nem adnak választ a kérdésekre szükség lehet a tisztelt ház számára ilyen jogosítványokra. És a jogi korlátok ismeretében hozhatjuk létre a, az albizottságot, mert jogi okokból nem tettünk különbséget az euróvezeti országok, illetve az azon kívüli országok között, és a egyetértek, hogy a legitimitás veszélyeztetése, illetve a jogkörök veszélyeztetése nélkül kell ezt megoldani. Tehát válaszok külön a forma és a tartalmi kérdéseket, és szélesebb keretben gondolkodjunk, ahogy hallhattuk az elnök asszonytól. Tehát nem csak a koordinátorok alapján, hanem a tisztelethez demokratikus jogköreit megfontolva kell, hogy eljárjunk, hogy tudjuk valóban ellenőrizni a tartalmi kérdést az euróvezető országokat. Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy amit Sven elmondott, az a koordinátorok ülésen elhangzottak és egybevág. Tehát egyértelműen elhangzott az, hogy a gazdasági bizottság tegyen meg mindent az egység érdekében, tehát megosztásról nincs is szó. Másrészt a ciklus végéig nem kerülhet sor semmiféle intézkedése. Harmadsorban, hogy egy albizottság lehetőség, ez elhangzott egy lehetséges megoldásként. Két jogi vonatkozást kell itt figyelembe venni. Az első, az albizottság nem hozható létre, csak a következő parlament szakbizottságának az utasítására. Tehát igazából ma nem is lehet erről döntést hozni. A másik pedig, Sven is, sőt ott már is erre emlékeztetett, hogy a képviselők, az európai polgárokat képviselők összességében, és nincsen jogalap arra, hogy szegregáljunk, vagy diszkrimináljunk. A szerint a képviselők vonatkozásában, hogy euróvezeten belüli vagy kívüli választók választották meg őket. Tehát így néz ki a rendszer. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy van egy ilyen igény, ami egyfajta ellenőrző szerepet sürget az euróövezet felett. Tehát a parlament ellenőrizni kellene, hogy tudja valamilyen módon az euróvezeti országoknak a működését. Tehát ez a lehetőség, ez nyitva áll, meg kell találni egyfajta gentleman's agreement keretében, hogy mi lenne a megfelelő megoldás hogy amennyiben létrejön egy ilyen a bizottság, akkor valahogy úgy kellene előnyben részesíteni az euróvezeti képviselőket, majd a következő parlamentben, hogy ez nevezessen különböző jogi problémákhoz. Mindenképpen egy albizottság létrehozását a következő parlament, és nem a mostani ciklus parlamentjének az ECON szakbizottsága hozhatja majd meg. Köszönöm szépen. Elnök. Kialakult a lista. Szilvi. Teljesen egyetértek, röviden szeretnék fogalmazni, Svennel, jean is megvan az ismert jogi keret, ezt be kell tartani Svennel teljesen egyetérte, itt egy konkrét elszámolthatósági kérdésről van szó, és ki kell mondjuk, sőt ismételni kell, hogy ez nem erre a parlamentre vonatkozik, mert hát minimális mozgásteret kell biztosítani a parlamenten kívüli történések ügyében. Már is vannak banki határozatok, illetve együttdöntés a, a feladatú a kormányközi megállapodás mellett, és Sharon levele a kollektív döntést fogalmazza meg. Ez egy intézményi gesztus, illetve intézkedés, és valószínű, hogy ez a legnehezebb vitát vetíti elő számunkra, illetve a következő parlament számára. Azok az országok, amelyek szuverén döntés alapján nem csatlakoztak a közös fizetőeszközhöz, hogy ők vajon ellenőrizhetik-e, hogy ki melyik országot menti ki az euróvezeten belül, hát ez kérdéses, és azt gondolom, hogy a májusi választás eredményétől függően alakulhat majd. Köszönöm. Elnök Werner. Köszönöm, egyetértek, hogy új ellenőrzési eszközre van szükségünk a következő ciklusban, az albizottság feladatkörének lerásában ez azonban nem szerepel. Tehát teljesen hamisan alakult ez ki. Sáronnak igaza van, az elején azt mondta, hogy már ezt kétszer visszautasítottuk, és harmadszorra a titkárság egy javaslatot készített. Nyilvánvalóan ez a koordinátorokon átment. Ez a parlament ellenére történik, és akkor most az elnökség dönt az albizottságról. És szerintem ezt a legalkalmasabb időben, következő júliusban kellene megvitatnunk. Nagyon sokan akarnak még hozzászólni. Ügyrendi kérdés Liam részéről? Igen, ügyrendi kérdést szeretnék felvetni. Ez egy rendkívül kényes kérdéskör, nem sikerült korábban sem döntést hozni, ma nem szerepel a napirenden, tehát Werner, Werner Langen nem is tudom, hogy miért nyitotta meg a vitát erről. Tehát ez nem egy következetes eljárás. Én úgy gondolom, hogy így szétesik az ülés, és nem vagyok hajlandó álláspontot elfoglalni ezzel kapcsolatban, csak ügyrendi problémaként jelzem. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván az euróvezeti téma az egy nagyon fajsúlyos kérdés, de nincs is a napi rendünkön. On the procedural matter, I, I, I rely. Nos, az eljárás kérdésekben a koordinátorokra és az elnökre bízom a döntést, de a lényeget tekintve úgy gondolom, hogy amennyiben meghozza majd a következő parlament ezt a döntést, az megosztó döntés lesz, nem lesz egy bölcs döntés. Tehát én arra kérem önöket, hogy ne hozzanak ilyen döntést, hogyha azt akarják, hogy csatlakozzanak még mások az euróvezethez. Elnök, le kell, hogy zárjuk ezt a vitát. Ezt be kell rekeszteni. Erre lesz majd idő, majd felveszük ismét a napirendre. De addig most nem. Jean-Paul, you wish for... Jean-Paul, szót kért? Csak annyit szerettem volna elmondani, tényleg nincs a napi renden, ezzel egyetértek. Csak a felelősséget oda kell tenni, ahol van. Tehát itt a levél, ahogy Szilvi említette, a koordinátorok egyhangú álláspontját tükrözi. A világosság érdekében végül is az elnökök értekezlet és a parlamenti adminisztráció az illetékes ebben az ügyben. Ők alakíthatják majd ki a követendő útirányt. És mostantól ugye egyre ritkábban fogunk ülésezni, kevesebb lehetőség lesz erre. És hogyha bármi változna az álláspontot tekintve, az már a következő parlamentre tartozó feladatkör. Úgyhogy ahogy Szilvi is említettem, a lehetőség nyitva áll, de mivel ez valóban az euróvezetet érintős fajsős kérdés, ezt úgy gondolom, hogy napoljuk el, majd a következőkben dől el, hogy mit kell tenni, avagy nem, nem tenni. Elnök, köszönöm szépen, most berekeztem ezt a vitát. Jean-Paul teljesen helytállóan mondta el az imént, hogy ezt a parlament főtitkára erőltette többek között. És ezért fekszik most előttünk, illetve a ciklus legnagyobb részében előttünk szerepelt, és amint hátat fordítottunk neki, visszamászott az ablakon. Tehát mindenképpen az a helyes, hogyha most folytatjuk a napirendünk szerint. Benoit Curé a 13-as napirendi pont keretében megérkezett az Európai Központi Bankot képviselve a vizsgálati jelentés a Trojka tevékenységeiről témában. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen pontosan megérkezett, és itt van körünkben. Okay, so... Tehát. Please, if we could have quiet. Kérem, hogy csendesedjenek el. A szokásnak megfelelően járunk el. Benoát szeretettel köszöntöm a szakbizottsági ülésünkön. Köszönöm, hogy részt vesz a meghallgatáson. Remélhetőleg, amikor elülnek a beszélgetések, megadhatom önnek 10 percre a szót, hogy megossza velünk a gondolatait, és aztán rátérhetünk a kérdésekre, válaszokra, a szokásnak megfelelően. Benoá, öné a szó. Köszönöm szépen. Angolul fogok mindjárt beszélni. Szerettem volna megköszönni neked és a jelentéstevőknek a meghívást. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos vita a Trojka. 2010-ben állt fel, különleges helyzetben, erre majd visszatérünk, hogy hogyan is nézett ez ki. Jól működött, szerintünk legalábbis, és erre ezt is el fogom magyarázni, de az is világos, hogy meg kell tanulnunk a folyamatot, a válság ahogyan tovább fejlődik, gyűrűzik, bizonyos országok kezdenek a programból kilépni, és azok a reformok, amelyeket bevezettünk, már gyümölcsöt is hoznak. Nekünk pedig most az a feladatunk, hogy az megtett úton elgondolkozzunk, és elgondolkozzunk azon, hogy hogyan lehetne az eurozónán belül egy állandó ö, mentő, kimentési ö, rendszert kidolgozni. Ez itt az Európai Parlamentben rendkívül fontos szerep lehet. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide, ez számunkra nagyon fontos, és most angolul fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni az önök meghívását. A különböző Európai Uniós tagállamokban bevezetett programok egy a válságra adott válaszként jelentek meg. Olyan hatalmas válságról volt szó, amely több millió ember életére volt hatással, éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament képviselői, akik a népképviselői, megvizsgálják a helyzetet, és a feladatunk az, hogy ezt a helyzetet megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy mit lehet javítani rajta. Nagyon örülök annak a lehetőségnek is, hogy az ECB, az EKB szerepéről beszélhetek a trojkán belül, illetve a program országokon belül a kiigazítási programokról szeretnék beszélni, és végül néhány kulcsfontosságú um, gondolatot a jövőre nézve. Tehát az LKB és a Trojka kapcsolata rendkívül fontos, erről fogunk beszélni. Másrészt uh, értékelni fogom a helyzetet, és harmad pedig, és talán ez a legfontosabb, hogy milyen uh, tanulságokat vonunk le a jövő számára. Tehát először az LKB szerepéről szeretnék értekezni a trojkán belül. És itt egy kis zárójelet nyitnék. Én korábban az LKB-ban dolgoztam tíz napig körülbelül, tehát az a helyzet, hogy nem tudok pontos információkkal rendelkezni arról, hogy az LKB-n belül mi folyik, ez csak a dolgok pontos helyzetének leírása érdekében mondom. A körülmények, akkor, amikor 2010 tavaszában kitört a válság, kiderült rögtön, hogy egy globális és soha nem látott szintű válsággal van dolgunk. A Maastrichti rendszer az nem volt képes kezelni ezeket a helyzeteket bizonyos országokban, úgyhogy Európának nem volt meg a krízismenedzsmenthez szükséges tapasztalata és keretei sem. És nem volt ezzel kapcsolatban kormányzati erő sem, illetve semmiféle eszköz a kezünkben. Tehát így nézett ki a helyzet 2010 tavaszán. Ebben a nehéz helyzetben a tagállamok úgy döntöttek, hogy segítenek a kiigazítási programokban, és a lehető legjobb feltételek mellett próbálják ezt megtenni szakértők bevonásával. Akkor, amikor az IMF, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank összefogtak, tulajdonképpen egymás kiegészítő krízismenedzsment tapasztalokat hoztak össze a stabilitás megteremtése érdekében hiszen egy nagyon nehéz feladattal kellett megküzdenünk. Mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek mi volt az LKB különleges szakértelme ebben? A pénzügyi területnek volt szakértője a makroökonomiai stabilitásnak, és talán még ennél is fontosabb az eurócsoportra, tehát az euró térségre vonatkozó tapasztalatok voltak rendkívül fontosak ebből a szempontból, és most erről szeretnék beszélni ezért volt nagyon fontos az, hogy részt vegyen az LKB ebben a folyamatban. Én akkor is elmondtam, hogy az LKB megőrzi a mm, szerződésben foglalt feladatait. Tehát egyfajta tanácsadói szerepet kapott az LKB, hiszen az eurócsoportnak kellett meghoznia a döntéseit a bizottsággal és az IMF-fel együtt megvizsgáltuk a helyzetet, a tagállamokkal, az érintett tagállamokkal együtt elemeztük a helyzetet, és egy megvalósítható tervet dolgoztunk ki. Ez 2010 májusában született ez a döntés, most már kodifikáltuk ezt a fajta eljárást a túpekkan belül is, tehát ez most már közösségi jogszabály, amelyet már a tanács és a, bizo- és a parlament is elfogadtak. Ez persze könnyebbé teszi a helyzetet. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy az Európai, Köz, az Európai Bíróság egy ítéletében a bizottságnak, illetve a az LKB-nak a trojkában betöltött szerepéről értekezik, és megállapítja ebben az ítéletben azt, hogy ez a folyamat teljes mértékben megfelel az európai szerződéseknek. Másodszorban. Hogyan is valósítottuk meg ezeket a kiigazítási programokat? Noha nagyon másként néz ki a helyzet a különböző programországokban, de azért voltak közös kihívások is szinte mindegyik országban. Az első jellege ezeknek a problémáknak az az volt, hogy a Maastrichti Mm, kritériumokat nem tudták megvalósítani ezek a tagállamok, tehát itt egyfajta kollektív felelősségről is beszélhetünk Európai Unió szinten, hiszen nem csak az adott tagállamoknak volt feladata betölte, betartatni ezeket a kritériumokat. Tehát innentől kezdve egy rendkívül nehéz gazdasági helyzet alakult ki mindegyik programországban, és valójában az LKB és a korábbi elnök Jean-Claude Trichet nagyon világosan kimondta, amikor ide látogatott, beszélt akkor a versenyképesség veszteség elvesztéséről, a hatalmas deficitről, államadóságról. Tehát ezek voltak a közös kihívások. Aztán egy másik nagy kihívás az az volt, hogy igencsak szorított az idő, és bizony a rendelkezésre álló információk nagyon gyakran félrevezetőek voltak. Harmadsorban a gazdasági megfontolások, a stabilitás, illetve a politikai körülmények is igen nagy nyomást fejtettek ki a nemzetközi, illetve európai partnerekre. És aztán végül igen kevés volt az olyan típusú um, tapasztalatunk, amely európai kontextusban egy gyorsan reagáló program kialakítására volt kialakítva. Azután figyelembe kellett venni azt is, hogy esetleg az egész régióra kiterjedhetnek ezek a problémák, és ezek a közös valuta stabilitását fenyegette volna mindez az egyes országokban személyre szabott javaslatokat tettünk, a hosszú távú fenntartható növekedés, a munkanélküliség elleni harc, illetve a piaci veszteségek visszaszorítása érdekében. Egyrészt ugye a közfinanszírozási rendszert kellett konszolidálni, és a strukturális reformokra is nagy hangsúlyt kellett fektetni a versenyképesség visszanyerése érdekében. Itt hosszú távú növekedést kívántunk megvalósítani, és piacra férést, piachoz való hozzáférést is. A trojka részeként az LKB mindig is nagy fontosságot tulajdonított a szociális kritériumoknak, ugyanis a megszorító intézkedések az egész társadalomra kihatottak, és fontos volt számunkra az, hogy ez kiegyensúlyozottan valósuljon meg, erre majd még visszatérek. A programországokban nagyon sokat szenvedtek az emberek, még most is szenvednek a válság hatásától, és a kiigazító intézkedésektől. Az emberek elvesztik a munkahelyüket, csökken a fizetésük a megszorító intézkedések miatt. De igazából nem szabad a tűzoltókat hibáztatni a tűz kiütéséért, kitöréséért, ugyanis itt a reálgazdaság, illetve a pénzügyi gazdaság összeomlásáról volt szó, és emiatt szenvedtek az emberek. Volt egy olyan eset is, amikor az esetleges eurózónából való kilépésről is komolyan elgondolkodtunk. Hatalmas erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a pénzügyi ö, rendszert konszolidáljuk, és ö, a, az államháztartást konszolidáljuk, Írország pedig jó példája annak, hogy ezt most már sikerült megvalósítani legalábbis egy országban, amely most kilépett ebből a programból. Bizonyos árversenyképesség is helyreállt, első eredmények már láthatók, a piachoz való hozzáférés is javult, a munkanélküliség még mindig magas, törékeny a gazdaság, és nem lehetnek elégedettek még az eredményekkel, tovább kell folytatni ezt a nehéz utat, de azt hiszem, hogy ez minden eurozóna tagállamra vonatkozik. És akkor most néhány szót a levonható tanulságokról. Három következtetést szeretnék megfogalmazni az elmondottak alapján. Az első az, hogy a programok adták a szükséges választ a csőd szélére sodródott államokban. A másodszorban a trojka volt a lehető legjobb eszköz az adott körülmények között, az adott időpontban, harmadsorban pedig visszatekintve és figyelembe véve a különböző helyzeteket, valamint a rendelkezés álló információkat szerintem a trojka helyes választ adott hol állunk most? Az elmúlt négy év komoly tanulságokkal szolgált. Nagyon fájdalmas kiigazításokat kellett megvalósítani a fenyegető veszély szélén, és éppen ezért a jövőben arra kell törekednünk, hogy kellő puffereket alakítsunk ki a rendszerekben, ami az ilyen veszélyhelyzetbe sodródást megakadályozhatja a makroökonomiai egyensúly hiány eljárásokat is megfelelő időben kell foganatosítani, de ez már a holnap kihívása. Ez azonban elsősorban a tagállamok saját felelőssége. Általánosságban azt is tapasztaltuk, hogy a nem megfelelő irányítás, illetve keret európai szinten és az eurozóna szintjén is nem biztosított kellő szakpolitikai reagálási lehetőségeket, amikor a válság bekövetkezett, és ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy együttesen kell biztosítani a, az államok fizetőképességének helyreállítását. Az ön intézménye, a parlament is ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet fog játszani, mint ahogy ez volt az elmúlt években is. Tehát végezetül a trojka jelenlegi formájában nem marad fenn örökké. Hosszú távon az európai kockázat kezelési rendszert a közösségi jog alapján kell kialakítani, azonban rövid távú megoldás nincs, mindaddig, amíg ez a helyzet meg nem oldódik, az eddigi tapasztalatokkal kell élnünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönöm. elődje valóban azt mondta, hogy a trojka ugye nem tökéletes, de ez volt a legjobb, ami rendelkezésünkre állt. Először is a néppárt nevében az egyik társszerzője a trojka jelentésnek, ott már Karász kap szót. Köszönöm, Koré úr a beszámolóját alapvetően egyetértek. Az elmondottakkal, a legfontosabb kiemelt pontokkal a vita során majd áttekintjük, hogy az EKB szerepét változatlanul tematizáljuk, ezt majd a kollégám fogja megtenni. Az eddig vizsgálataink a tagállamban azt a benyomást keltették, hogy itt nem pusztán egy elemzői tevékenységről volt szó, hanem a trojkán belül is igen heves vita folyt a programokról, valamint a követendő irányokról most erre nem kívánnék kitérni, két dolgot említenék csak, amit említett először is. Említette, hogy ez egy rendkívüli helyzet volt, amire nem voltunk felkészültünk fel, és a trojka nem marad fenn örökké. Az ön tapasztalatai, tanulságai alapján önök szerint, vagy ön szerint melyik lesz az a modell, amit az európai közösségi jog alapján követni tudunk majd a jövőben. A második utalt arra, hogy a kezdetben nem volt jogi alap, és a tupek alapján alakította ki egy szerződéses jogi alapot. A kérdés, hogy ez az önvéleménye szerint elegendő alap volt-e, illetve hogy ez az alap mennyireben módosította az önök munkáját, felépését A mandátumok keretében az ön véleménye szerint kibővülte az LKB mandátuma, Harmadsorban pedig ma, most eltekintve a különbségektől, milyen konkrét végkövetkeztetéseket fogalmaz meg a trojka? Szerintem nagyon fontos, hogy itt konkrétan megmondjuk a polgároknak, hogy ugye nem volt minden tökéletes, ez egy szükséghelyzet volt, ami reagálni kellett, de most közösen egy fenntartható és hosszú távú megoldáson kell, hogy dolgozzunk a közösségi jog alapján. Az önvéleménye szerint eh, hol követtek el hibákat, illetve ebből milyen konkrét következtetéseket lehet levonni? Okay, thank you very much. Köszönöm szépen a társszerző úr kérdését, akkor válaszolva a kérdéseire, először is, ami a jogal, jogi alapot illeti, az ECM szerződés és a két csomag, a Tupac szerződés képezte a trojka tevékenységének az alapját, és én itt most különösen az ESM igazgatóságára szeretnék utalni. 2010-ben nem volt jogi alap, amikor a Trojka megkezdte a munkáját. Az LKB-nak általában feladata az unió gazdaságpolitikáinak segítése a függetlenség alapján, de az általános gazdaságpolitika támogatása a mandátumunk része. Az EKB-nak ezen kívül az is szerepe, hogy hozzájáruljunk a pénzügyi rendszerek stabilitásának megőrzéséhez a 127.5-ös cikk alapján. Amikor a nemzeti hatóságok egyes szakpolitikákat valósítanak meg, az EKB akkor is segítséget nyújthat, a trojkán belül ez volt a legfontosabb feladatunk, ami a pénzügyi stabilitás helyreállítását illeti a probléma, problémát megélő országokban, a programországokban. A szerződés tisztázza a bizottság és az EKB viszonyát az ESM igazgató tanácsához. A döntéshozó testületek az ESM kormányzó tanácsa, ez gyakorlatilag az eurozónát jelenti, illetve az EFSM és az ISF döntéshozó testületei. Az IMF-nek is van egy saját döntéshozó testülete, az IMF igazgató tanácsa, és ez volt a helyes megközelítés, hiszen a politikai döntéseket meg kellett hozni, mégpedig olyan testületek keretében, amelyek politikailag elszámoltathatók, felelősségre vonhatók az LKB és az Európai Bizottság ebben a keretben nem dönthetett. És még egy oka van, hogy az EKB nem dönthetett a trojka keretében, keretén belül, nevezetesen az, hogy mi függetlenek vagyunk, és azt a függetlenséget teljes mértékben, tiszteletben kell tartani, amikor kollaterális vagy segítséget jelentő politikákról döntünk európai szinten. Az EKB igazgatótanácsa teljesen függetlenül dönt, tehát ránk nézve sem az IMF, sem a bizottság döntése nem kötelező. A programokról természetesen folytattunk vitát. Vita nélkül nem tudott volna együttműködni a három testület. Meg kellett vizsgálnunk különböző szempontból a programokat, az IMF a globális szempontból, tette ezt a hosszú távú kiigazítás szempontjából, a bizottság pedig a felvizsgálati folyamat keretében, az EKB szempontja pedig a pénzügyi stabilitás és a makroökonómiai egyensúly hiány volt. Tehát volt olyan eset, amikor nem értettünk egyet, és ezt természetesen jelentettük az eurócsoportnak, és az eurócsoport is esetenként máshogy döntött. Trissé úr is elmondta, hogy az EKB eredetileg a PSI-t ellenezte, és ezt nyilvánosságra is hozta. Végül aztán a tanács, az Európai Tanács döntött a PSI-ről. Ez egy legitim döntés volt a tanács részéről. Ami a jövőt illeti, a trojka helyébe mit hozzunk létre? Nyilvánvalóan ez egy akadályos vita, nem az EKB fog dönteni a megfelelő keretről. Közösségi intézményként az EKB-nek mindenféleképpen érdeke fűződik ahhoz, hogy a kockázatkezelési keret egy egységes jogi keretben valósuljon meg a közösségi jog alapján. A hatékonyság szempontjából pedig az összes preventív és kockázatkezelési eljárást egy kalap alá kell hozni, úgymond. Ez persze nem azt jelenti, hogy az EKB-nak nem lesz a jövőben szerepe. Természetesen leszerepünk, különösen ami a makroökonomiai egyensúlyhiány eseteit illeti, mégpedig a közösségi jog alapján. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz szerepünk a jövőben, csak ezt már egy egységes kereten belül fogjuk majd betölteni új eljárások keretében, de nyilván ez a politikai viták kimenetelétől függ majd. Uh, Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg a szocialista frakció részéről a másik szerzőt Liam Van Köszönöm, Sharon. Jó napot kívánok, Benoit. Köszönöm szépen, hogy eljött ide. Nagyon örülök, hogy elfogadta meghívásunkat erre a meghallgatásra. Nem volt egyértelmű, hogy a központi bank elfogadja-e vajon. Hiszen a szerepe meglehetősen vitatottan alakult, illetve a trojkán belüli működését különböző kritikák övezték. Tehát ezért is jó, hogy itt a lehetőség tisztázni a dolgokat, illetve az esetleges hiátusokat az ismereteinkben ki tudjuk tölteni. Csatlakozva a társszerzőhöz, az LKB e mandátumát illetően, hogyha elolvasom a 13 os EUMS cikket, ott az szerepel, hogy minden intézmény a szerződések által ráruházott hatásköröknek megfelelően jár el. Ön szerint a trojkán belül a központi bank a mandátumnak megfelelően, illetve a szerződések szerint töltötte be a feladatkörét? Hiszen számos országban vitatták ezt, illetve az LKB működését. Először is Írország ügyében. Az Ír jegybank elnökét meghallgatva úgy gondoljuk, hogy a trojkán belül is kialakult egy vita a mentőcsomag kapcsán, az ír banki szanálási csomag ügyében. Anélkül, hogy részletekbe merülnék, a trojkán belül a központi bank álláspontja a szanálás mellett alakult ki, miközben az ír álláspont inkább a kötvényesek bevonását tűzte volna ki célul. És tulajdonképpen az LKB álláspontja győzött aminek következményei voltak, hiszen nagyrészt azért adófizetők zsebébe kellett nyúlni a szanálás során. És minden csomagban résztvevő ország esetében struktúrális reformokra került sor. Írország kivétel volt, mert jó részt a válság előtt megtörtént a konszolidáció. Tehát az ír polgárok háborognak, hogy egy olyan válságnak fizetik a költségét, amelyet nem ők váltottak ki. És az ír kormány is keresi az adósságcsökkentés módozatait. Sharon erről tegnap beszélt, de érdemes erre e- emlékeztetni, illetve rákérdeznék, hogy az LKB álláspontja mi ebben a kérdésben. Hogyan látja az ír adósságcsökkentés lehetőségeit? hiszen ez tulajdonképpen a bankmentő csomag nyomán halmozódott fel. Az ír adósságállományt az európai stabilitási mechanizmus át tudja elvenni bizonyos mértékben. Ha már a bankmentő csomag vezetett ehhez. Aztán Ciprus ügyében a központi bank hozott egy döntést akkoriban, 9 milliárd likviditás segét nyújtott a fizetésképtelenséggel fenyegetett bankok számára. Indokoltnak tartja továbbra is ezt a döntést. Aztán rátérve Görögországra végül. A valuta alap részéről Mogadem és Remujátis szakértőket hosszasan meghallgattuk, Görögországban, és úgy tűnik, hogy a valuta alap és a központi bank között vita alakult ki az adósság átstruktúrálása ügyében, a görög adósság állomány átalakításában. Fentarthatatlannak tartották ezt az adósságállományt. És a mai napig is 120% felett van 175 százalék egész pontosan, de 120 az, amit a valuta alap fenntarthatónak tart. A, az IMF azt mondta, hogy az államháztartás rendbetétele során oda kell figyelni a megfelelő szorzó alkalmazására, nehogy a megszorítás túlzottan visszafogja a gazdaságot. És akkoriban úgy tűnt, hogy ön is egyetért ezzel. Most arra szeretnék rákérdezni, hogy a trojkán belüli viták pontosan mit jelentettek, és ma pedig kiújult a vita a tanácsban. A görög adósságállomány ismételt átalakítása kapcsán, amely az IMF szerint egy fenntartható szintet ért el. Miért nem vállalta az LKB be ezt a túlzott adósságállományt az első körben. És az adósság átstruktúrálás, vagy adósság csökkentés Görögország esetében, illetve a kamatcsökkentés hogyan alakulhat, hogyha a központi bank hozzájárul az adósságállomány részének az átvételéhez. Legyen itt szó a bankokról, vagy a betétesekről, vagy a görög adófizetők kell, hogy megfinanszírozzák ezt a 39 milliárdnyi görög adósságállomány átvállalást. Köszönöm szépen előre a válaszait. Elnök, csak arról tájékoztatnám a szakbizottság tagjait, hogy a két társszerzőnek lehetővé tettem, hogy túllépje a kiadott időt, de többieknek ezt nem fogom megengedni. Mert nyilvánvalóan, hogyha túlnyúlnak a hozzászólási időkön, akkor nem tudjuk mi sem tartani az időzítésünket, és többen nem kaphatnak szót. Akkor elnök asszony, elnézést, hogyha esetleg én is túllépném az időmet, mínusz két percnél tart pillanatnyilag, mondja az elnök asszony. Tehát először a bevezető szavakra szeretnék reagálni, hogy örömét fejeztek, hogy az LKB elfogadta a meghívást. Nem lett volna annak nincs különösebb indoka az örömnek, hiszen ez egy kötelesség a részünkről, meg kell jelennünk, hogyha az EP szólít. És a trojkán belüli szerepünkről mindenkor be kell, hogy számoljunk. Ez szolgálja egyébként az LKB e negyedéves meghallgatása, illetve a kérdések feltételének a lehetősége. Tehát, hogyha külön meghallgatást szerveznek, mi eljövünk, részt veszünk, tehát a trojka működésére bármikor rákérdezhetnek, ez egy elvi kérdés. Aztán másodszorban, elnök asszony, akár két óráig is részletezhetném a három ország helyzetét, de a lényegre térve, Írországot illetően emlékeztetném önöket arra, hogy az ír bankok számára nyújtandó garanciát 2008-ban határozta el, két évvel a program előtt az ír kormány. És akkor, amikor megindult a segélycsomag megvalósítása, akkor már is kétharmadát átvállalták a banki adósságnak. Tehát, hogy az ír kormány miért állt helyt a banki adósságokért, ez még a trojka előtti időszakra vezethető vissza. És megállapodtunk abban, hogy a rendszer szintű kockázatot jelentő bankokat a kormány fogja szanálni. Legyen szó az USA-ról, Franciaországról, Németországról. Ez egy központi döntés volt, hogy ne hagyjuk bebukni a rendszer szintű kockázatot jelentő bankokat. Így rendezték a kérdést akkoriban. Aztán a kérdés, hogy kell-e ezen módosítani? Igen, kell. Tehát önöknek is köszönhetően ez a módosítás megtörtént, mert az EBRD most már nincs, és egy egységes szanálási pontot vezettünk be, és a doktrina is elmozdult a szanálás irányából a kötvényesek, részvényesek bevonása felé. És az volt a válság kitörése idején a célunk, hogy a tovább gyűrűzést, illetve a teljes járványos összeomlást elkerüljük. A banki adósságállomány kezelése hogyha nem megfelelően történik, akkor az egész rendszer is összeomolhatott volna. Sikerült ebből kilábalnunk szerencsére, mert kialakult az a keret, akkor még viszont nem volt ilyen keret. Ez a BERD. Tehát nem volt még az euróövezetben megfelelő keret a helyzet kezelésére, azóta már van. Ciprus ügyében a jogi természetű válasz az, hogy a jegybank határozta el a szanálás kereteit, és ezt az LKB igazgatósága eh, nem fogadta el, azért, mert az előírt tőkearányokat nem teljesítették a bankok, viszont egy támogatási programot hoztunk létre, ami feltőkésítette a bankokat. A ciprusi jegybank úgy döntött, hogy fizetőképesek a bankok, az európai, bank, európai források és a valuta alap pénzeinek az elérhetőségére bazírozva. Általában egy ilyen dinamikus módszertanra van szükség, akkor, amikor szanálni próbálunk egy rendszert, mert egyébként összeomolhat az egész bankrendszer. Ciprus esetében azért tartott ez sokáig, mert nem tudtunk előrelépni a ciprusi kormánya, az akkori kormánya, és az EU, valamint az IMF szakértőivel nem sikerült hamar megoldást találni. Tehát feltételezték, hogy megérkezik a pénz időben, amikor veszélybe került a pénz érkezése, akkor viszont az LKB felvállalta ennek a felelősséget, és azt nyilatkoztuk, hogy amennyiben nem érkeznek meg a források, akkor ki fog esni Ciprus a közös fizető eszköz mechanizmusából. És végül is a bankokat fizetőképesé sikerült tenni, mert megérkeztek a források. Görögország ügyében végül valóban tárgyalásokat folytattunk az adósságállomány átütemezéséről, és azt is elmondtuk, hogy a PSI jelenség Görögországban az egész rendszer összeomlásához is vezethetett volna, és ezzel egyetértettek az euróvezeti tagországok. Nem volt kellő, kellően szilárd az eurórendszer. Akkor még 2010-ben nem készült el a stresszteszt. Nyilvánvalóan Görögország esetében, illetve egyéb gyengélkedő országok esetében is nagyon komoly hiányosságokat tárt volna fel, hogyha elkészül. Aztán a következő kérdés, hogy tárgyalunk-e új átütemezésről? Nem, mert megállapodás született az euró csoportban és a valóta alapa, hogy 2014-ben kerül majd sor egy következő átalakítása 2013-ban. Szuficites volt az államháztartás, tehát ezt a görög kormánya most egyeztetjük, illetve kidolgozzuk, hogy hogyan kezelhető az ebből adódó következmény és remélhetőleg a reformok is segítenek, úgyhogy témba érkezik a trojka hamarosan, folytatjuk a tárgyalásokat, és 2014-ben valamikor fél év táján ismét felmerül az vagy fenntarthatóságának a kérdése, de túl korán van még hozzá egyelőre. Elnök, minden tartalékidőnket feléltük, mert 5 perc lett volna a válaszadásra. Vissza kell, hogy térjünk az 5 percekre, és hogyha négy és fél perc a kérdés, akkor fél perc után félbe kell, hogy szakítson Benoát, tehát kérem, hogy fegyelmezzék magukat. Szilvi, alig haladta meg az idejét, úgyhogy átadom a szót. Köszönöm szépen, még akkor is, hogyha tudom, hogy milyen kevés az idő, de el kell mondjam az úrnak, hogy nagyon örülök annak, hogy itt van velünk, ugyanis ez a vita rendkívül fontos ezekkel a témákkal kapcsolatban, és ez azt mutatja, hogy az LKB e nyitott ezen viták elő. Ez pedig tetszik nekünk. Egy egyszerű, de ugyanakkor bonyolult kérdést szeretnék felvenni. Mit kell tenni annak érdekében, hogy a konjunktúra rövid távon megvalósuljon. Vajon a programországok tekintetében látunk-e már azzal kapcsolatban tendenciákat, hogy struktúráltabb módon közelítik meg a rövid távú célokat? And that's a very deep question. Nagyon mély kérdés. De ez nem egy olyan válasz, ami de tehát nem, nem tudok erre igennel vagy nemmel válaszolni. Nos, hát szerintem itt két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Az első az az, hogy a jövő felkészülés a jövőre, az a rugalmasságon keresztül valósul meg, már pedig ez a program egyik feltétele. Ez pedig a jövő számára garanciákat jelent, mert így a gazdaság a sokkokra könnyebben fog tudni reagálni, illetve a változó körülményeket megfelelőképpen tudja majd beépíteni. Ez akár az európai piacok változására, akár a globális piacok változására igaz. Ez nem csak a program országokra nézve egy jó tanács, hanem bármilyen ország gazdaságára nézve. Aztán a másik kérdés az az, hogy vajon látjuk-e azt, hogy Görögország, Portugália, Ciprus, Ciprust hogyan látjuk ipari értelemben 10 vagy 15 év múlva? Hát sehogy, egyelőre nem tudok erre válaszolni. Minden esetre a skeptikusoknak, vagy a kritikusoknak azt tudom válaszolni, hogy valószínűleg több időt kell majd eltölteni azzal kapcsolatban, hogy mi a jó ipari specializáció ezen országok számára, hiszen itt egy globális gazdasági átalakulásról és egy egységes piac kialakulásáról beszélünk az Európai Unióba, tehát ezt a kontextust kell figyelembe venni. Aztán a tőke megosztása ezekben a az országokban szintén nagyon fontos. Az egyik legfontosabb tanulság, amelyet lebon, levontam ebből a helyzetből, az az volt, hogy az egyik legnagyobb hiányosság Európában a keretek tekintetében az volt, hogy a világ más régióihoz képest a világbank segíthet, és olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel mi itt Európában nem rendelkezünk, nem, al- nem ö, alakítottuk ezeket ki. Vajon az LKB e ezt megvalósíthatja? nem akarom az LKB-ra e rákényszeríteni a véleményemet, nekik megvan a saját mandátumuk. Hát például a kkv támogatása egy ilyen eszköz lehet, de itt igazából arra gondolok, hogy lehet, hogy léteznek eszközök, de ezek a globális stratégiákhoz nem megfelelőképpen kötődnek talán. Köszönöm szépen. Free. Köszönöm szépen Két kérdésem lenne. Az elsőre e, igen-e vagy nem -e is lehet választani. Képzeljük el azt hipotézisként, hogy mondjuk egy spanyol miniszterelnök egy LKB-nak címzett titkos levelében azt mondja, hogy Spanyolország gazdaságával ellentétes érdekű az LKB ö, politikája. És mi van akkor, hogyha ez ford? fordítva valósul meg, azt mondja, hogy a munkaerőpiacon bizonyos reformokat kell megvalósítani Spanyolországban. Elfogadják-e az egyes, illetve a kettes szenáriót? Erre igennel vagy nemmel kérem a választ. És franciául is válaszolhat, talán úgy egyszerűbb lesz. 2010 májusában a görög államadóság átstruktúrálását, átütemezéséről beszéltek, akkor ugye azt mondták, hogy ez az egész eurozónát megrázhatja. De 2011 márciusában az LKB elnöke azzal fenyegette az íreket, hogy nem ad nekik pénzt, akkor, hogyha az ír kormány nem fogja ö, a, az alap tehát a, a, a hitelezőket kifizetni száz százalékban. Na most itt megint csak az a kérdés, hogy most ez veszélyezteti-e vagy sem a pénzügyi stabilitást, de ki az, aki ebből profitál? Gyakorlatilag mind a két döntés esetében az LKB a privát ö, hitelezőket ö, támogatja, vagy helyezi előnybe a, az adófizetőkkel, vagy ö, a közbefektetőkkel szemben. Most akkor lehet itt finoman fogalmazni, és lehet racionalitásról beszélni, de ugye itt önök mindig azt úgy fogalmaznak, ahogy az éppen a céloknak épp megfelel. Irracionálisnak vagy racionálisnak minősítik ugyanazt akár. Hiszen itt van egy akkora adósság buborék, amely már visszafizethetetlen, ezzel gyakorlatilag ön azt is elmondta, elnézést, ne haragudjanak, ezek nagyon fontos kérdések. Tehát amikor pénzügyi stabilitásról beszélünk, akkor abban az értelem, abban a helyzetben, amikor gazdaságilag is bebizonyosodott az, hogy visszafizethetetlen a hitelek mértéke, akkor ezt önök hogyan látják? Tehát ki az, akit itt igazából előnyben részesítenek? Oszabán. Two minutes. Hang on, hang on. I'm not, I'm not having this, and it's not fair. Nem fogadom el, és ez nem is tisztességes, hogy kihasználja a teljes időt. Permettez-moi de dire que pour moi, ça n'est pas une mondanité que de... Köszönöm szépen. Hát először is engedje meg, hogy megmondjam, hogy nekem nem kötelességem a parlamenttel vitát folytatni hogyha az elnök asszony időt ad nekem, akkor kifejthetem a kérdéset, kérdést. Itt nem arról van szó, hogy bármely miniszterelnök kritikával illette volna a mi politikánkat. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy túl magasnak ítélte a kamatlábakat a saját gazdasága szempontjából. De hát ez normális, vitázunk. A kormányok figyelembe vehetik, és nem vehetik figyelem, és megtehetik azt is, hogy figyelmen kívül hagyják a, a mi ö, iránymutatásainkat. Úgyhogy szerintem hasznos az, hogy teszünk ilyen ajánlásokat, aztán, hogy azokat megfogadják-e vagy sem, a kormányokat már az ő felelősségük. Ami a pénzügyi buborékokat illeti, most ezzel kapcsolatban mi úgy gondoltuk, hogy a bailoutból a bail-inbe való átlépés jó dolog, és éppen ezért mi támogattuk az öm, bankhitelek kérdését, és bizonyos értelemben még tovább is mentünk volna, csak egyszerűen keretekre van szükség. pedig akkor, amikor erről először beszéltünk, akkor még nem létezett vonatkozó irányelv, európai szinten meg végképp nem voltak erre vonatkozó szabályok, és főként nem voltak volna olyan tűzfalak, amelyek a szisztemikus kockázatokat megakadályozták volna a továbbterjedésben. Most már ezek megvannak, tehát most már máshogy néz ki a helyzet. Most egészen máshogy döntenénk az új szabályok és az új tűzfalak meglétének fényében. Éppen ezért mostantól kezdve a banki hitelezőknek a saját hibáikért meg kell majd felelniük. Akkor ez így nem volt lehetséges. Köszönöm. Szerencséje van, hogy franciául tudott válaszolni. A GUE nevében Jörgen. Én németül fogok szólni, mert nem tudok franciául. Elnézést. Korei úr Üdvözlöm, én is örülök, hogy itt van, és lehetőséget kapunk itt az eszmecserére. Rövid leszek a kérdésem. Az EKB mandátuma egyértelmű, a valuta stabilitás, pénzügyi stabilitás. Az EKB említette, hogy európai EU intézmény, viszont a az Európai Unió szociális jogai is kötelező érvényűek eh, önökre nézve. Nyilván itt eh, nincsenek kétségek. Ezt a szempontot eh, mennyiben vették figyelembe az önök által javasolt intézkedésekben? Ugyanis ezeknek az intézkedéseknek számos szociális kihatása volt, Ön is említette a bevezetőjében, hogy voltak ilyen hatások az EKB, az alapjogok és a szociális jogok szempontjából ezeket figyelembe vette, illetve ha ezeket alaposabban megvizsgálta volna, akkor esetleg más módon foglalt volna állást az intézkedések kapcsán egy ilyen válsághelyzetben nyilván senki nem volt felkészülve, ebben igaza van, de esetleg nem lehetette volna ezeket a jogokat jobban figyelembe venni. Ön ebből a szempontból hogyan látja az LKB, e LKB e szerepét és az által elvizetteket? Elnök, köszönöm szépen, elnézést kell kérnem. Itt nekem távoznom kell most, de Astrid Luling boldogan vállalja az elnöki tisztséget. Bon, euh, Merci beaucoup. Donc... Merci, euh, merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez is egy fontos kérdés. Uh, uh, uh, a közösségi keret köti az LKB-t, és a megkötött nemzetközi egyezmények, megállapodások szintén, és ide kell érteni az emberi jogokra vonatkozó egyezményeket is. Tehát természetesen az LKB-t is kötik ezek a vállalások, hiszen közösségi intézmény egy dologgal kapcsolatban. Világosan szeretnék fogalmazni, a kiigazításra szükség volt. Helyre kellett billenteni ezeknek a gazdaságoknak az egyensúlyát, tehát a kiadás oldalt és a termelő kapacitást egyensúlyba kellett hozni, hogy a fizetési és az államháztartási mérleg helyreálljon. Különbözőképpen lehet ezt elérni, ez igaz. Mi arra törekedtünk és törekszünk, reméljük, hogy ez működni fog. Szeretnénk egy szociálisan igazságos megoldást találni. Tehát nem a leggyengébbeket szeretnénk aránytalanul túlterhelni. Nem a legkevesebb jövedelemmel rendelkezőket, nem az időseket szeretnénk elsősorban terhelni. És felmerülnek hatékonysági kérdések is gazdaságilag hatékony és eredményes intézkedések kellenek. Mondok egy gyakorlati példát. Például az államháztartási kiadásokat vissza kellett fogni, mert fenntarthatatlanul magasak voltak, és a szomszédos országoktól felvett hételekből finanszírozták a, ezeket a kiadásokat. Tehát az eurócsoportnak ebbe beleszólása volt, mert hogy az ő pénzük ment erre rá. Ugyanakkor az LKB úgy érvelt, hogy jövedelem függő megoldásra van szükség. Görögországban elmondtuk, hogy jövedelem függően kell a fizetéseket módosítani. Aztán az adóknak a beszedése a másik fontos terület. Mi határozottan síkra szálltunk amellett, hogy hatékonyabban be kell szedni az adókat, és egyre arányosabb kell, hogy legyen az adózás rendje. Az adósávokat arányosan kell kialakítani a legszegényebbek védelmében. Borzasztó nehéznek bizonyult, hogy ezen változtassunk, de fontos volt az igazságosság miatt. A harmadik példa a termékek versenyére vonatkozik. Ezekben az országokban nagyon komoly kiigazítás eh, zajlott le, az egységárakat tekintve, és nagyon sokan kiszorultak a munkaerőpiacról, leépítették őket a vállalkozások. Tehát csökkent a munkaerő költsége. Árkiigazítás is bekövetkezett. Mi történik akkor, hogyha nem mennek lejjebb az árak, csak a fizetések? Ez azt jelenti, hogy a háztartások fizetik a válság terhét, a kiigazításnak a költségét. Tehát kezdettől azt mondtuk, hogy a termékárakat is lejjebb kell vinni. Meg kell nyitni a verseny számára a lehetőséget. A szolgáltatásokban fokozni kell a versenyt, hogy a kiigazítás terhét igazságosabban osszuk el, és ne csak a háztartásokra háruljon. Ezek példák, de úgy gondolom, hogy fontosak. A néppárt részéről Gozesz úr a következő hozzászóló. Megadom a szót Dödufio úrnak. Nekem ez így rendben van. Így legalább egy kicsit több idő jut neki. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy gratulálok azzal kapcsolatban, amit hallhattunk a meghívott vendégünktől. Ez ugyanis egy olyan felszólalás volt, amely bennem három kérdést vetett fel. Az első kérdés úgy néz ki, hogy hogyan tudná jobban elmagyarázni azt, hogy mi is történt volna ezen négy ország esetében akkor, hogyha azokat a sürgősségi intézkedéseket, amelyeket a Trojka meghozott, nem tették volna meg. Tehát mi történt volna akkor, hogyha nem találtak volna a kölcsönökre ö, megoldást. Ugyanis ez a négy ország, ez nem tudta volna magától meg ö, fizetni a hiteleit. Tehát ez gazdasági és szociális értelemben egyaránt következményekkel járt volna. Tehát én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi lett volna vajon akkor, akár szociális értelemben is, hogyha nem avatkozott volna be a trojka. Második kérdés voltak-e reális kockázatok az euró övezetre nézve, azzal kapcsolatban, hogy esetleg egyes tagállamok ki kellett volna lépjenek, és ennek milyen hatása lett volna az egész euró ér térségre, amennyiben valakinek tényleg ki kellett volna lépnie. Én portugál vagyok, éppen ezért a kérdésem úgy néz ki, hogy hogyan látja ön a mostani helyzetet Portugáliában. Úgy tudom, hogy Portugália lassan a programját befejezi, négy hónap múlva elkezdődhet a jó felfelé vezető út. Nem tudom, hogy erről mi az ön véleménye. Öt perc van összesen, úgyhogy három percet adok. Köszönöm Fejó úrnak a kérdését. Mi történt volna akkor, hogyha nincs EU-IMF támogatás? Itt olyan országokról beszélünk, amelyeknek a piaci hozzáférése megszűnt, gyakorlatilag tönkrementek volna, államcsődöt jelentettek volna, és miután a pénzügyi szektort nagy részben a kormány vagy államkötvényekbe való befektetési elemezte, ezért ez egy hatalmas tőkevesztességhez és újabb bankcsődökhez vezetett volna, és ezzel az emberek is elvetették volna pénzüket. 200 ezer euró összegig ugyan védi őket egy vonatkozó irányelv, de amikor az államcsődről van szó, hát akkor ezt sem lehet alkalmazni. Tehát itt leginkább a kis befektetők pénze veszett volna el. A külső támogatás hosszabb időre húzza ki a mm, hitelek visszafizetését, tehát végülis ez a lényege az EU-s támogatásoknak. Úgyhogy Tulajdonképpen itt a túlzott költekezés és a gazdaságnak a kiigazításának, tehát a reformok hiánya vezetett ennek a helyzetnek a kialakulásához, és az országok, illetve a politika elkerülhetetlen helyzetbe került a reformokkal kapcsolatban, tehát itt rövid idő alatt és a pénzügyi piacok nyomása mellett kellett megvalósítani ezeket a reformokat. Nos, hogyha politikai színezetben akarjuk feltüntetni ezt a kérdést, ezzel a helyzettel a támogatása, én nem mondom, hogy könnyű volt ez a kiigazítás, de mégiscsak megmaradt a irányíthatóság, az IMF-fel és az Eurogruppal együtt úgy tudták kialakítani a kiigazításokat, hogy továbbra is urai maradtak a helyzetnek. Enélkül ez valószínűleg teljesen rendezetlen módon valósult volna meg néhány hét vagy hónap alatt, és az országok elvesztették volna uralmukat a folyamat fele. Volt-e kockázat az egész eurozónára nézve igen van, hiszen összefüggenek a dolgok, a bankok, a pénzügyi rendszerek a különböző euró térségben lévő országok között, tehát igenis, és nagy volt a kiterjedés, az átterjedés kockázata, és akár az eurozónán kívülre is tovább gyűrűzhetett volna ez a probléma. Hogyan néz ki most a helyzet? Portugáliában erre vonatkozott a következő kérdés. Hát itt hatalmas előrelépéseket láthattunk a programok megvalósításában, tehát a portugál program jó úton halad, javulnak a gazdasági mutatók, a GDP például, a munkanélküliségi ráta is csökkenő tendenciát mutat, tehát ezzel azhoz vezet el a kérdés, hogy mi a következő lépés, ez természetesen néhány hónap múlva kell meghozza a portugál kormány, vagyis, hogy Portugália kilépe a programból, vagy további asszisztenciára van szükség. Ez természetesen a portugál kormánynak kell meghozni ezt a döntést. Bulman. Bulman úr. Äh, Én nagyra méltányolom Kuré úr a megközelítését. Ez a gondolkodásmód számomra nagyon szimpatikus, viszont ennek semmi köze ahhoz, amit a tapasztalati adatok mutatnak. Ha ezeket megnézzük Portugáliára vagy Görögországra vonatkozóan, akkor kérem mondja meg, hogy az államadóság és a munkanélküliség drámaian megemelkedett, különösen a fiatalok körében duplája Görögországban, és Portugáliában is a program alatt duplázódott meg. Tehát ezért szeretném tudni, hogy az EKB, amely a monetáris politika felelőse, és miért okoz ezek, miért okoznak ezek a lépések sokkal nagyobb problémákat az eurózónában, Eh, és egyfajta centrifugális erő megerősödéséről beszélhetünk. A megállapodásban a monetáris politika sokkal szigorúbb volt. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást? A második kérdésem a beruházások eh, alacsony voltát eh, is kezelni kell. 11 ország akar tranzakciós adót bevezetni. Itt gyakorlatilag a közvélemény szerint számára ez egy elnyomásként jelenik meg, a pénzintézetek elnyomásaként hogy ezek a, ezeket az adókat szuverén államok nem vezethetnék be. Nem tudom, hogy ezt e, a fejleményt meg tudja erősíteni. Ez nem csak Franciaországra vonatkozik, hanem Olaszországban, Németországban nálunk. Pontosan tudom, hogy a bankszövetségek hogyan próbálnak hatással lenni a kormányokra eh, ezen adók tekintetében. Tehát ön, mint EKB és a bank felügyeletet is ellátó szervezet, eh, hogyan látja ezt a dolgot, hogyan lehet ezt az eurozónán belül eh, megtámogatni? mi? Maradt még két és fél perce. So I will do my best to answer with Igyekszem a rendelkezés álló időn belül válaszolni A munkanélküliséggel kapcsolatosan eh, valóban ez a helyzet, amit említett Portugáliában és Görögországban. Én most a legutóbbi adatokra támaszkodtam, az 2013-as eh, eh, második évi, illetve múlt havi adatokra valóban növekedett a munkanélküliségben az időszakban, és megkétszereződött a fiatalok körében de ez egy elkerülhetetlen következménye a válságnak. A válság az összkeresletet igen károsan érintette mindenütt, nem csak a programországokban. A munkanélküliség megugrott, a fizetésképtelenség megugrott a kereslet hiány következtében. A pénzügyi reform azonban már mutatja jeleit a társadalom szövetén is. Az export növekszik, és ez is végül is a kereslet része. Tehát úgy tűnik, hogy az erőfeszítések már hoznak eredményeket, ugyanezek még előzetesek, és csak a legközelebbi közelmúltban tapasztalhatók. Minden esetre én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a lehetőségek megvannak, különösen ami az exportot illeti, és a munkanélküliség visszaszorítását. És hogy az EKB az eurozónát megosztja-e, a válság következtében megfigyelhető egy szétaprózottság, viszont a programok hozzájárulnak az országok konvergenciájához is, konvergálásához. Az export például lehetővé teszi, hogy az egységes belső piacon belül jobban integrálódjanak, hiszen az export elsősorban az eurozóna más országaiba irányul. Tehát vannak jelenlegi a reálgazdaságban ennek a konvergenciának, a pénzügyi világban is. Portugália a közelmúltban korábban már kötvényeket ki tudtak pro, bocsátani, tehát már a piacon is megjelenhetnek, és ez az EKB helyzetét is segíti. A szétaprózottság igencsak megnehezítette a feladatainkat. Még egy rövid kérdés illetve válasz a tranzakciós adóról. Nyilvánvalóan ez nem a mi hatáskörünk, nekünk semmi közünk az adórendszerhez, de a pénzügyi tranzakciós adót úgy kell kialakítani mindenféleképpen, hogy az a monetáris politikát ne ássa alá. Tehát mi önmagában nem ellenezzük a pénzügyi tranzakciós adót. James. Ez egy új koncepció. Trisé és Drági úrak ezt mindig ellenezték. Valóban Udonak jó volt a kérdése, nem csak egy szempontból kell vizsgálni ezt. Igen, azt hiszem, hogy ez a vita nagyon tartalmas volt, és köszönöm szépen ezeket a részletes válaszokat. Kaca asszony. Kratza asszony. Kapja meg a szót. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κιωρέ, είναι σε συνέχεια αυτό, αυτό που ήδη Szeretnék egy kérdést feltenni, ami a kollégák kérdéseihez kapcsolódik. Tehát a társadalmi hatás, a szociális hatás ügyében mit gondol erkölcsi megközelítésben, illetve a gazdasági kilábalás az igazságoság szempontjából. Görögországban rendkívül magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok között. Nagyon erős az agyelszívás, ami fékezi a gazdaság növekedését, amire pedig nagyon nagy szükség lenne. Említette, hogy ne a tűzoltókat hibáztassuk, a trojkát emlegetve, de nem arról van -e szó, hogy a tűzoltók kihasználták a helyzetet, rossz orzókat alkalmaztak, és így tovább. Nem megfelelő stabilizáló eszközöket léptettünk életbe, különösen a társadalmi, illetve versenyképességi hatásokat tekintve nem értékelték ki a helyzetet előre, és a trojka a végleges értékelés keretében nem gondolja úgy, hogy ajánlásokat kellene előterjeszteni, amelyek ezt tükrözik. Említette, hogy nem akarnak politikai felhangokat, de mégiscsak a görög embereket, a görög társadalmat önök mellé kellene állítaniuk. Máskülönben mi az értelme a szuficitnek, hogyha nem látják ennek az előnyeit? Óriási áldozatok árán született ez meg. Ezt az áldozatot az emberek hozták, és a kormány pedig akkor, amikor belement a vállalásokba, akkor többek között túladóztatta az adófizetőket, ami szintén fékezi a gazdaságot, fékezi a növekedést és a fogyasztást is visszafogja. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos szakasza a programnak. Említette, hogy a szociális igazságosságot lényegesnek tartja, és úgy gondolom, hogy ideje felülvizsgálni a dolgok alakulását. Hát valóban a jövőbeni politikai döntésekben ennek kihatásának kéne lennie. Yeah, uh, thank you, thank you for the question. Well, on the, on the... Köszönöm a kérdést, ami a multiplikátort illeti, nem akarom ezt most hosszasan feszegetni, de a multiplikátorok 2010-ben magasabbak voltak, mint amit bárki nemzetközi intézményeknél várt volna, de ez nem tudomány, az ekonometria nem tudomány. Tehát 2010-ben a helyzetet számos dolog befolyásolta, például a szakpolitikák hitelképes, hitele is számos ország alacsonyabb költséggel tudta finanszírozni magát a piacokról, aztán már nem fértek hozzá a piacokhoz. Úgyhogy a multiplikátor nem feltétlenül alacsonyabb, mint 2010-ben volt, és ezt az IMF is megerősíti. Itt egy tanulási folyamatról van szó. Viszont óvatosnak kell lennünk, hiszen ez nem egy megalapozott tudományos következtetés. Ami pedig az adók és a kiadások kérdését illeti, az EKB és más trojka, a trojka más intézményei egyetértett a kormányokkal abban a nagyon kellemetlen számításban, hogyha nincs, nem férnek hozzá ezek az országok a piachoz, viszont finanszírozási igényük van, akkor ezt vagy az adó oldalról kell biztosítani, tehát mindenféleképpen valami fájdalmas módon, vagy kiigazítások révén. Természetesen lehet vitatkozni az adóemelés mértékéről, vagy jellegéről, az adórendszernek progresszívnek kell lennie, a méltányosság véget, de itt a közkiadások csökkentése és az adóemelés mixéről kellett beszélni. Köszönöm szépen. Leonardo Domenici következik. Küré úr, én olvastam az ön által írottakat, és azt kell mondjam, hogy tetszett, amit olvastam benne, ugyanis azt ö, olvasom benne, hogy kulturális és ö, politikai egyér, értelemben egyaránt ö, ritka érzékenységet olvastam ki ezekből egy olyan személy részről, aki ott dolgozik, ahol ön. Ha jól értettem, akkor ön a az egész folyamat kiigazításáról beszélt, illetve ennek a helyzethez igazításáról. Nem tudom, hogy ön mit gondol a már megvalósultakról. Itt most nem konkrétan az egyes országok helyzetére utalok, hanem inkább arra, hogy minthogyha egy kicsit ez a szisztematikus megközelítés hiányozna a kiigazítási folyamatból. Én úgy gondolom, hogy az ilyen kiigazítási folyamatok akkor lehetnek hatékonyak, hogyha az euróra és az euró térségre úgy tekintünk, mint egy egységre. Ön azt mondja, hogy itt egy politikai és jogi kérdésről is szó van, de azért mégiscsak nagyon fontos az, amit az LKB mond, úgyhogy az LKB elmondhatja a politika felé a véleményét, hogy milyen tanulságokat vontak le az egész helyzetből. És végül én úgy gondolom, hogy az LKB-nak a kezében van azért egy fontos eszköz. Mire gondolok? Az infláció 2% közelében van, már pedig ez egy átlag európai értéket képvisel, de azt is el lehet képzelni, hogyha bizonyos országokban magasabbak az árak, akkor az része lehetne a kiegyensúlyozó politikáknak is. Elnök, köszönöm, három úr, Küré úr. Köszönöm szépen. Nos, hát én azt hiszem, hogy egyetértek teljes mértékben azzal, hogy az LKB-nak van szerepe a kormányok figyelmének felhívásában, az eurózónával kapcsolatban, vagy az eurózóna integritásának megőrzésével kapcsolatban egyaránt. Ez 2012-ig volt egyébként napirenden, tehát addig volt kockázata ennek a mm, problémának, de most szerintem ez a probléma már nincsen napirenden. Nos, miért is alkalmaztuk a trojkában, vagy miért nem alkalmaztuk ezt a fajta szisztemikus megközelítést? Megpróbáltuk egyébként, de korábban azt mondtuk, hogy az, az, az IMF-en keresztül kell ezt megtennünk, és azt is elmondtuk nekik, hogy a bankcsődökkel kapcsolatban kell egy keret, de ez igazából nem csak az EKB-nak a véleménye volt, a bail-innel kapcsolatos véleményünket is tolmácsoltuk, és azt is elmondtuk, hogy Single Resolution Mechanism, illetve Fund szükséges méghozzá kölcsönös értelemben, és reméljük, hogy ez minél hamarabb megérkezik, akkor, hogyha azt akarjuk, hogy az eurozóna stabil maradjon. Tehát ezeket a fajta ö, üzeneteket átküldtük. Ön azt mondja, hogy erre akkor is szükség van, amikor az egész eurozóna érdekéről van szó, és hát igen, ezzel egyetértek, ez a mi szerepünk. A kétszázalékos infláció, nos hát nagyon el vagyunk kötelezve a stabilitással kapcsolatos mm, elképzeléseinkkel kapcsolatban. Ez számunkra egy nominális érték, amelyet hosszú távon vagy középtávon kívánunk megvalósítani, ez a 2%. Úgyhogy ezt az iránymutatásainkban is megfogalmazzuk, és azt mondjuk ki, hogy amennyiben középtávon az árstabilitást fenyegetve látja egy ország, akkor forduljon hozzánk. Köszönöm szépen! Nagyon sajnálatos az, hogy a néppárti német kollégák már nincsenek itt, mert ott érdekes hozzászólások lehettek volna. Gomes úr, asszony a következő, külön-külön mindenki hozzászólhat. Gomes asszony. Uh, Mr. Um, uh, Troika all sorts of Számos strukturális reformot célzott a trojka, viszont ezek nem hozták a kívánt hatást a korrupció, a közbeszerzések, az adóbehajtás és egyéb területeken. Az EKB és a trojka miért adta áldását a középosztály és az alacsony jövedelműek erősebb megadóztatására Portugáliában, miközben eltekintett azoktól a vállalatoktól, amelyek különböző adóparadicsomokban élveztek adómentességet. Miért adtak, bűn, vagy járultak hozzá a büntetlenségéhez a az adócsalóknak, ami óriási adóbevétel kiesést jelentett a portugál államháztatás számára. A Dovili csúcs 2010-ben, amikor Merkel asszony és Sárközi a magán szektor bevonásáról beszélt, itt gyakorlatilag egy spekulatív folyamat indult az euróval szemben, és ezzel a hozamok visszaestek. Gyakorlatilag véleményem szerint, és erről szeretném megkérdezni, nem eredményezte ezt a szanálási program szükségességét Portugáliában? Thank you, thank you for the question. Uh, on... Köszönöm a kérdést. Az adó val kapcsolatos részleteket illetően mi mindig is támogattuk az erősebb adórendszert, az adóbehajtást, mint ahogy az előző vita is rávilágított, a trojka által taná adott tanácsok megvalósítása végül is az adott kormánytól függ, ami teljesen helyén való, hiszen politikailag ők elszámoltathatók. Dovillal kapcsolatosan a PSZ-vel kapcsolatos ez a kérdés összességében, amit az EKB nem támogatott, és ez mindenféleképpen hozzájárult a válság eszkalálódásához, erősödéséhez az eurozónában. De ez nyilván nem az egyetlen egy ok volt. Ez mindenféleképpen sokkal súlyosabban érintett érintette azokat az országokat, így például Portugáliát is, ahol az egyensúly hiány erőteljesebb volt. Deauville eh, valóban egyfajta kiinduló pontja volt a válság tovaterjedésének. Az LKB e akkor megtette a nyilatkozatát. Köszönöm, Schmidt úr következik a liberálisoktól. Önök azt mondták, hogy ne a tűzoltókat eh, hibáztassuk. Önök úgy gondolták, vagy az LKB részéről 2012-ben az LKB vezetőit nem kellene azért kárhoztatni, hogy nem jelezték előre a válság, válságot? Ez ugyanis a felelősséggel kapcsolatos kérdés. Tehát nagyon tetszik nekünk az, amit az LKB a válságra adott válaszként tett, de talán korábban már jó lett volna, hogyha fellép. Az IMF-fel kapcsolatban ugye sokszor megjelenik az a kritika vagy gondolat, hogy az IMF európai változatát is meg kellene teremteni, és végül az FTT. Én svéd vagyok. Mi használtuk ezt, és szerintünk borzalmas. Az ön elődje azt mondta, hogy ez egy rossz ö, gondolat. Most ezzel kapcsolatban megváltozott az ECB, az lkb e belül a gondolkodás? Elnök, jó kérdés. Well, let me start with the FTT short. Hadd kezdjem az FTT-vel, a tranzakciós adóval. Bár most nem ez a vitának a lényege, később majd részletesen akár ki is térek erre szívesen, de bármiféle adóstruktúra működhet, akár az FTT-vel együtt is, hogyha nincsen nem szándékolt következménye. Ezt akartuk elkerülni különösen a rövidtávú pénzpiacok működését, és ezt jeleztük is a bizottságnak és a tagállamoknak. Ön Svédországot képviseli, én Franciaország állampolgára vagyok, és nálunk korlátozott összegben nagyon jól működik a tranzakciós adó. Nem mondom, hogy ez az egyetlen lehetőség, van egy sor lehetőség, amivel a pénzügyi ügyleteket valahogyan meg lehet adóztatni. Az ügyben, hogy a központi bank szakemberei kellett volna, hogy leadjanak egyfajta korai riasztást. Én azt gondolom, hogy a szerződéses keretben egy kollektív kudarc alakult ki a rendszerben. Én akkor még nem voltam az LKB-nál, inkább az elődeim ügyében mondom ezt. 2005-ben, 6-ban az LKB elnöke az eurócsoportot egyértelműen figyelmeztette, hogy a költségek alakulása, a bérköltségek növekedése túl dinamikus egyes országokban, különösen ezeknek a torzító hatása. Az egységköltség, illetve a közalkalmazottaknak a fizetése előbb-utóbb bajhoz vezet. Én úgy gondolom, hogy ezt a nyilvánosság előtt elmondta az LKB e vezetése. És akkor is, amikor 2003-ban a nagy országok a stabilitás és növekedési paktumot eh, megszekték. Tehát nem azt mondom, hogy előre megjósolták, de ugyanakkor az LKB e igenis leadta a jelzéseit. Elnök, valóban megerősíthetem, hogy az LKB e a, mi a helyzet az IMF-fel? Ami a valuta alapot illeti. Ezt a vitát a tagállamoknak kell lefolytatniuk és az euróövezet tagjai nem csak az EU-nak, hanem az IMF-nek is a tagjai, tehát amennyiben az IMF igazgatósága elfogadja a kérelmüket, akkor joguk van igénybe venni az IMF-nek a védőernyőjét. Én határozottan amellett érvelek, hogy minden kerüljön vissza egy fedél alá, úgymond a közösségi jogi eszközök keretébe és a felügyelet rendszerébe. az MEP, EIP és egyéb megoldások égisze alá. Valamikor ennek meg kell történnie. Ez azt jelenti el, hogy a valótalapra nem lesz szükség? Jelen pillanatban erről nincs álláspontom. A korábbi tapasztalatok alapján annyit mondhatok, hogy a valóta alap bevonása annyiból hasznos volt, hogy egy külső szempont hatékonyabb ellenőrzést, rálátást biztosít. És az euróövezeti országok jól jártak összességében azzal, hogy ez a külső szempont bekerült a helyzet rendezésébe. Ugyanakkor a, a segédcsomagra szorult országok az összeomlás szélén álltak, tehát valóban erre szükség volt. Elnök, köszönöm szépen. És valóban én is egyetértek azzal, hogy az LKB-nek az elnöke folyamatosan felhívta a bérindex szállás veszélyeire a figyelmet. Luxemburgban többször is, és soha nem, hallgatták, soha nem hallgattak rá. Következik utolsóként a zöldek részéről Sven Gold. Köszönöm szépen, Kuré úr, hogy itt de fáradt. Az éles kritika az EKB-val e szemben szerintem megalapozatlan részben ugyanis akkor azokat büntette, akik a hibások voltak. És ezt fel lehet, fel kellett róni nekik. A tagállamok a, nem a parlamenti döntés keretében hozták, vagy vállalták a felelősséget, és aztán el kellett viselniük a kritikát, nevezetesen, hogy nem felelnek meg a szerződés betűinek az ön által javasolt ajánlás, nevezetesen az Európa Tanács és az Európai Szakszervezeti Szövetség mennyiben sértette meg az alapjogi kartát. Ezt az ajánlást azzal indokolta, vagy a kritikáját, hogy ha ezt nem tettük volna, akkor a társadalmi, és itt most félbeszélek, Eh, a társadalmi következmények még rosszabbak lettek volna. Ez eh, azonban eh, nem lehet indok, hiszen az alapjogok minden körülmények között tiszteletben tartandók. Nem tudom, hogy a trojkán belül önök mennyire képviselték ezt, hogy az alapjogoknak mindenféleképpen érvényesülnie kell. A második kérdésem pedig Youngnok kérdéséhez kapcsolódik, a ciprusi Laika Bank megmentéséhez. Az ELA programokkal kapcsolatosan említette, hogy a bankot tovább finanszírozták, annak ellenére, hogy a fizetés képtelenség kérdése felmerült, azzal, hogy majd az újra tőkét, vagy a feltőkésítés megtörténik. Tehát nem tudom, hogy a fizetésképtelen bankok tovább finanszírozása mennyiben indokolt. Meg tudja erősíteni, hogy ezen Leica bank esetében gyakorlatilag a saját szabályaikat sértették meg, és a privát hitelezőket is nehéz helyzetbe sokorták, sodorták. Gigold úr hagyott önnek két és fél percet a válaszra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami az első kérdést illeti, Köszönöm szépen az ismertetőt, a bevezetést, de szeretném elmondani, hogy elsősorban monetáris politikán keresztül, és nem a trojka keretében avatkozott be az LKB, tehát a stabilitást abban a szerepkörben igyekeztünk biztosítani, hogy a monetáris politika vezessen árstabilitáshoz. Ennek többféle módszere van, ahogyan ön is tudja, ez csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom úgymond, mert nem tárgya a mai vitánknak, tehát ennek nem sok köze volt a trojkához. Másodszorban az Európai Emberi Jogi Egyezmény témájában, ahogy említettem, az Eurócsoportnak és az ESM-nek tanácsokat ad az LKB az IMF-fel együtt, nem hozunk döntést, ezt a bíróság előtt el is mondtuk, mi nem a döntéshozatalban veszünk részt, tanácsadó szerepünk van, és a döntéseket a nemzeti kormányok hozzák a maguk jogi keretein belül, illetve a közösségi keretben, továbbá az eurócsoport hozza a döntéseket. De az önök ajánlásai a nemzetközi és az európai szociális jogokkal összhangban voltak, mert a szerződés erre kötelezi önöket. Önök megszekték ezeket az előírásokat? Hát nem vagyok jogász, hangzik a válasz. Tehát kérem szépen, hogy ne tereljük jogi sípre ezt a kérdést, hiszen én nem vagyok jogi felkészültségű, de nyilvánvalóan a jogszabályok az lkv t is kötik. És a trojka ajánlásait feltünteti a jelentés, és ezek publikus ajánlások, ellenőrizhetők, és természetszerűleg az EU jogszabályai kötelezőek számunkra, tehát nem érezzük úgy, hogy ezen jogi kereten kívül lennénk, ami az elat illeti. Annak a Nemzeti Jegybank volt a döntéshozója, és a jogi szempontból is ez érvényes a helyzetre. Itt inkább a banknak a fizetés képtelensége, illetve ennek a veszélye az igazi kérdés. Mi a mai helyzet? Gyakorlatilag a ciprusi jegybank látja el a felügyeletet, és hozza meg a döntéseket. November 14-én volt ez a határidő, amikor a döntések megszülettek, és az LKB-nak e novemberig még nem volt felügyeleti hatásköre. Különösen azért, mert a Nemzeti Jegybank biztosítja a felügyeletet a saját kockázatára. Tehát mi elfogadtuk azt, amit hallottunk a banktól, és a jegybank véleményét is névértéken vettük. Azt mondták, hogy az érintett bank fizetőképes, és arra épült ez a várakozás, hogy az EU, illetve a valóta alap segítsége megérkezik. Ezt a nemzeti felügyelet mondta számunkra, ezt mi nem kérdőjeleztük meg. Mondhatja, hogy van ennél biztonságosabb rendszer, de ez az új SSM is most már kialakult. Elnök, köszönöm szépen, Köré úr, és biztos vagyok abban, hogy objektívabban láthatjuk a helyzetet az önismertetője nyomán, és sok félreértést sikerült eloszlatnunk, valamint számos előítéletnek vethetünk véget. Köszönöm szépen a hozzászólóknak és az elmondottakat, és bejelentem, hogy február 17-én hétfőn 15 órakor kerül sorra majd a következő megbeszélésünk, találkozunk. Köszönöm.